Okay, friends, we are unfortunately very few here. Nagyon kevesen vannak sajnos is itt, ez nem jó hír, de hát persze nem tudom rákényszeríteni a szakbizottság tagjait, hogy legyenek itt. Elkezdjük az ülésünket egy kis késedelemmel, miközben a tolmácsok tájékoztatják a hallgatóikat, hogy a 24. napjánál tart eh, a, a, protestünk, az adminisztrációm továbbra se tett lépéseket, nyolc hónapja tárgyalunk, de a főtitkár csak megkeményítette a feltételeket, ezért most sem tudunk, tudjuk folytatni a megadott határidőn túl a tolmácsolást. Köszönjük szépen, az elnök kérdezi, hogy akkor a napirend elfogadható, hogy igen, az intézményközi tárgyalásokról a SEDEFOP um, és a Eurofound ügyében a harmadik három oldalú tárgyalásra került sor tegnap este. Több technikai kérdésben megállapod, megállapodtunk. A fő politikai kérdések még nyitva állnak. A tárgyalások folytatódnak. Az új osztrák soros elnöksége ideje alatt a következő találkozót július 10-ére tervezik. Ami pedig az Európai Statisztikák köz, közös keretének létrehozását illeti a háztartási adatokra vonatkozó tekintetében. Az utolsó három oldalú tárgyalást június 21-én tartottuk, és a társjogalkotók egy megállapodást kötöttek. És ez a megállapodás figyelembe veszi a statisztikai intézmények technikai és forrás kapcsán, tehát észrevételeit. Ezen trialógus következő megállapodása július 11-én kerül sor, illetve ekkor lesz a következő ülés. Tolmácsolás, mint hallhatják, minden nyelven van, a magyar tolmácsok üdvözlik a hallgatóságukat, de emlékeztetek mindenkit arra, hogy a tolmácsok munkaügyi vitában állnak az adminisztrációval. Kérem, vegyék figyelembe, vegyék figyelembe, hogyha megállna a tolmácsolás a szakbizottság ülés alatt, akkor az öt leggyakrabban használt nyelven továbbra is lesz tolmácsolás angolul, francia, németül, olaszul és spanyolul. Kérem, tehát legyenek tisztában ezzel a helyzettel. A tolmácsok um, sztrájk körüli helyzetben vannak. Harmadik napi rendi pont. a Ottavában és Torontóban járt a delegációnk, erről egy beszámolót találnak. A június 28-i napra föltöltött dokumentumok között. A két foglalkoztatási szakbizottsági koordinátori ülés határozatait szintén a dokumentumok között találják meg, hogyha szeretnék tudni, hogy mitben döntött a szakbizottság. Hármas napi rendi pont, a május 24-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása, úgy látom, hogy senki nem ellenzi, ezt akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Tovább is megyünk, negyedik napi rendi pont, az Európai Számvevőszék előadása egy olyan kérdésről, amely nagyon foglalkoztat bennünket. Minden szakbizottság számára nagyon fontos, de számunkra is nagyon fontos tájékoztató harmadik országbeli állampolgárok integrációjáról. Már is megadom Iljana Ivanova asszonynak, az Európai Számvevőszék tagjának. A szót Ivanova asszony, öné a szóparancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok! Mindig nagy öröm számomra, hogy itt a foglalkoztatási szakbizottságban felszólalhatok még ilyen korra reggel is. Emlékszem, amikor nem olyan régen az ifjúsági garanciáról számoltam be, de hát ez is egy nagyon izgalmas téma. Ez az egyik újabb termékünk, és nem egy ilyen <clears throat> hagyományos, rendkívüli jelentés, hanem inkább egy ilyen analitikus, elemzői anyag, amely nem tartalmaz ajánlásokat, bár de remélhetőleg mégis talán hasznos lehet az önök számára, hogy gazdagítsa a vitát. El is kezdem rögvestenek a bemutatóját. Jelezni szeretném, hogy az Európai Unióban védelmet kereső emberek száma jelentősen csökkent az utóbbi időben. 2014 és 2017 között 3,7 millió ember kérte menedéket el, először az EU-ban, ez egy háromszoros, 300-szoros növekedést, 300%-os növekedés. Mások más okok miatt jönnek az EU-ba család egyesítéséről, dolgozni akarnak, vagy tanulni. Azok a migránsok, akik legálisan uh, itt élnek, de nem rendelkeznek egy EU tagállam állampolgárságával az EU lakosságának 4%-át teszik ki. A migráció és az integráció természetesen szorosan összefügg. Egy csomó tanulmány azt mutatja, hogy a migránsok integrációja egy sor hosszú távú előnnyel jár, gazdasági, szociális, pénzügyi előnyökkel jár. És a, migráció, a migránsok integrációja egy társadalomban elsősorban a tagállamok feladata. Az Európai Unió szerepe itt nagyon korlátozott, arra korlátozódik, hogy támogassa a tagállamokat. Mi az integráció? Különböző migrációk, más-más integrációra számíthatnak, illetve más-más integrációs fellépésre van szükség az esetükben. Oktatás, lakhatás, foglalkoztatás. Ezek mind feladatok. Nagyon nagy kihívás ez tehát a EU társadalmai számára. Nem létezik bár formális definíció, arról, hogy mi, a, mi az integráció, mégis 11 közös elvet fogadott meg, fogalmaztak meg a tanács szintjén, ezeket láthatják itt. Még egyszer mondtam, mi a számvevőszék nem fogunk ajánlásokat megfogalmazni, hanem sokkal inkább ebben a briefing paperben, ebben az összefoglaló anyagban összefoglaljuk, hogy mit tettünk ideig az EU-ban. Ez a fóliam, ez a diam öm, talán a legfontosabb, hiszen ez összefoglalja a hét, a hét, a hét, a hét kihívást, amelyben elemzésünkre rámokatunk. Az első a késedelem csökkentése. A tanulmányok azt mutatják, hogy minél korábban kezdődik meg az integráció, annál valószínűbb, hogy ez sikerre vezet. A tagállamok persze maguk dönthetnek arról, hogy az integrációs politikát hogyan alkalmazzák az országokban, és bizony ez is lehet egy oka annak, hogy a migránsok az első belépés országából egy másik országba próbálnak tovább menni, például az, hogy késedelmesen akarják őket integrálni. Más tényezők is szerepet játszhatnak itt persze, például a hosszú várakozási idő. A második kihívás, az diszkrimináció tilalmára vonatkozó és az egyenjogosító szakpolitikák megléte. A legtöbb tagállam igyekszik biztosítani, hogy a migránsokat ne diszkriminálják, de egy tanulmány, amelyet 2017-ben készítettek, azt mutatja, hogy az európaiak 54%-a negatív érzelmekkel van teli a migráció tekintetében az EU-n kívül jövő migráció tekintetében. És a mi saját magunk által elkészített tanulmányunkban négy tagállam jelentette, hogy a befogadó lakosság negatívan áll az integráció ügyével szemben. A harmadik kihívás a finanszírozás. Ez persze minden szakpolitika végrehajtásánál központi kérdés. Nem teljesen világos, miből lehet ezt finanszírozni, hiszen egy sor az EU költségvetésében lévő forrásból lehet az ilyen integratív intézkedéseket finanszírozni, figyelembe véve a migráció növekedését az EU 5 milliárd kiegészítő finanszírozást biztosított, ebből 115 milliót specifikusan az integrációra ki lehet fordítani, az AMIF alap alapján, ez ugye az integrációs alap. Ez az összeg magasnak tűnhet, de az AMIF más strukturális alapokon összevetve csak az AMIF tartalmaz egyedül adatokat a, a, a többi strukturális alap, integrációs specifikus alapok adatokat nem tartalmaz. Tehát, hogy összesen a tagállamok mennyi pénzt költettek az integrációra. Ezt nem tudjuk, és azt sem tudjuk, hány migráns vált kedvezményezettjé mindennek. Ugyanakkor a tagállamok az AMIF középidős áttekintése során jelezték, hogy több forrásra van szükség a migránsok integrációja érdekében. Mi úgy gondoljuk, hogy a hatékony migrációs politikákhoz megfelelő értékelésre van szükség, és megfelelő forrásokat is biztosítani kell hozzájuk. De a, ha nem mérjük fel a nemzeti szinten, hogy milyen finanszírozási forrásra van szükség, és nem tudjuk megállapítani, hogy az EU pénzek hogyan egészíthetik ki a nem tagállami pénzeket, egy potenciális kockázattal nézünk szembe, mégpedig a kockázat az, hogy a szakpolitikák nem lesznek sikeresek. A negyedik kihívás, amelyet meghatároztunk, a bizottság migrációs integrációs akciótervéből származik, ezt 2016-ban fogadták el. Itt a bizottság által megtendő lépéseket sorolják fel, és arra buzdítják a tagállamokat, hogy erősítsék meg a további intézkedéseiket, melyel nemzeti szinten támogathatják az integráció ügyét. Ugyanakkor ezeket az intézkedéseket a bizottság nem monitorozza, nem követi nyomon, nem ellenőrzi, ezért a hatékonyságú kérdéses. Következő kihívás, az ötödik kihívás. Minden releváns szakpolitikai területen támogatni kell a migránsokat. Vannak tagállamok, ahol van nemzeti integrációs politika, vannak tagállamok, ahol helyi vagy regionális szintű fellépés működik, mások más szakpolitikákban, más-más szakpolitikákban alkalmazzák az integráció ügyét jelenítik meg az integráció célját, de ugyanakkor arra jutottunk, hogy például bizonyos migráns csoportok tekintetében, hontalanok, vagy kiskorúak, vagy fiatalok tekintetében a nemzeti stratégiák nem mindig kielégítőek. Ezen felül a legfelsőbb audit intézmények beszámolóit tekintettük át, és ezek különböző az integrációs politika végrehajtásának hiányosságaira hívták fel a figyelmet. Úgy gondoljuk, hogy minden migráns támogatni kell a releváns szakpolitikai területeken. A hatodik kihívás ez ugye finanszírozás szempontjából nagyon fontos, tehát a hatodik kihívás a nyomonkövetés hiányosságára világít rám, hiszen ha nem tudjuk monitorozni, nyomon követni az e- szakpolitikák eredményeit, nem tudjuk megállapítani, hogy a finanszírozással elértük-e az integráció céljait. A vizsgálatunk válaszadói arra is kétharmada azt mondta, hogy nem alkalmaznak indikátorokat az eredmény mérésére. A legfelsőbb számbevőszéki intézmények beszámolóját tekintettük át, mint mondtam, és innen kiolvasható volt, hogy az integrációs intézkedések nem elég hatékonyan kerültek mérésre, mi több a tagállami monitoring rendszer sem volt kielégítő, hiszen megbízható adatokra lehet csak építeni, és így lehetne felmérni, hogy előrelépés történt-e az integráció ügyében vagy sem a megfelelő monitorozás hiánya öm, oda is vezet, hogy nem tudjuk, milyen igényeket kell kiszolgál, kiszolgálni. A hetedik kihívás pedig a finanszírozási rendszer komplexitására hivatkozik. Ez voltak éppen egy korábbi ö, kihívásra is visszautal, hiszen ha nem sikerül jól koordinálni szakpolitikákat, nem sikerül szinergiákat sem elérni. Ugyanakkor a tanulmányunk megmutatta, hogy csak három tagállam adott ki iránymutatást a koordinációról, és minthogy többszintű kormányzat és irányítási kihívást jelent az integráció, a nemzeti, regionális hatóságokon keresztül az önkormányzati szintig mindenhol jelentkeznek feladatok, ezért a koordináció nagyon fontos. Becslésünk azt mutatja, hogy több mint 400 különböző szervezet igazgatja az, az integrációs politikát, költi el a különböző EU alapok pénzeit, és ráadásul 500 testület van, amelyek a kohéziós politikában dolgoznak, és az alapokat alkalmazzák. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés, és megfelelő koordinációra van ehhez szükség, hiszen a koordináció nélkül felmerül az a veszély, hogy ez a komplexitás nem hatékony policy végrehajtáshoz vezet. Nagyjából ennyi, amiről szól ez az anyag most pedig várom a válaszokat, hozzászól, eh, kérdéseket, hozzászólásokat. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ivánova asszony. Nincsenek sokan itt a képviselők közül, de remélem vannak kérdéseik. Igen. a asszony, és aztán Hocs úr következnek. És aztán Jongériusz asszony is. Tessék! Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Hát nem olyan egyszerű innen olvasni ezeket a e, diákat. Nagyon jó lenne, hogyha kaphatnánk egy nyomtatott verziót. Minden esetre nagyon érdekes a jelentés, és egy nagyon fontos is. Egyesült Királysági képviselőként szólok hozzá, az Egyesült Királyság eh, elég nagy problémákba ütközött az integráció területén, a migránsok integrációja területén eh, jó ideig. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy politikai eh, szükséglet, hogy minden politikai párt egységesen foglalkozon ezzel a kérdéssel. Az Egyesült Királyságban a népszavazás során a gyűlölet kampány felturbózására került sor, és ezt néhányan erősítették, generálták, akik azt tartották fontosnak, hogy a migránsokkal szemben gyűlöletet és elutasítást keltsenek. Mi a West Midlands régióban egy szervezetet alapítottunk, amelynek a neve West Midlands Együtt, a Labour kollégákkal együtt. Nem arról van tehát szó, hogy ez egy egypárti kezdeményezés lenne, hanem sokkal inkább arról, hogy kifejezésre jutassuk, hogy minden típusú gyűlölet kampányt vagy gyűlölet bűncselekményt elfogadhatatlannak tekintünk. Ennek eredményeként fiatalokkal szerveztünk egy konferenciát a különböző kultúrák megünneplésére. Számos kezdeményezést indítottunk, amelyek mindenképpen pozitívak és nagy támogatást kaptak. De ami mindenképpen megragadott engem, az az, hogy ez egy fontos és jó példa arra, hogy integráljuk a migránsokat, és természetesen nem kaptunk semmilyen támogatást az önkéntes hozzájárulásokon kívül, részben azért, mert nem tudtam, hogy vannak ilyen támogatási lehetőségek. Úgyhogy amiről ön most itt beszélt, ez nagyon aggasztó, hogy tehát van forrás, de nem olyan nagyon, nagyon fragmentált ez. Jobb koordinációra lenne ehhez szükség, hogy ez hatékony legyen. Én azt gondoltam volna, hogy én, mint képviselő, hát biztos tudatában vagyok annak, hogy mi az, ami létezik, mi az, amit lehet e, igényelni. Egyetértek önnel teljesen abban, hogy jobban kell koordinálni, és erre oda kell figyelni. Két kérdésem van. Az egyik arról szól, hogy a kiegészítő intézkedésekről beszélt. Kérdezem, hogy van-e erre valamilyen példa? A másik dolog pedig, amin, amit aggasztónak tartok, ez a nők integrációja. Hát gyakran nyelvi problémák merülnek föl, és gyakran a nők egyszerűen otthon ragadnak, egyedül, izolálva, és a szociális normáik is izolációra kényszerítik őket, nem igazán tudnak integrálni. A gyermekeik vagy az unokáik tanulják meg a helyi nyelvet, és ők lesznek a közösség részei. És ez tragikus, hiszen azt akarjuk, hogy a nők egyenlő szerepet játszanak a munkavállalásban, a vállalkozásban, a társadalomban betöltött szerepükben. És azt gondolom, hogy speciális erő kifejtésre van szükség ahhoz, hogy a nőket integrálni tudjuk. Van -e további információ ezekről az adatokról, és eh, hogyan lehet ezeket eh, értelmezni? Köszönöm szépen, hogy úr következik. Köszönöm szépen. Mielőtt a kérdésemet feltenném, néhány mondatban engedjék meg, hogy kitérjek a megjegyzésekre. A, mégpedig a tolmácsok protestjéről van szó, tiltakozásáról van szó. Engem ez rendkívül irritál és fel bosszant az, ahogy az Európai Parlament reagál erre a tiltakozásra. Ez bosszantó. Azt mondjuk ugye, hogy az Európai Parlament a dialógus, a, a demokrácia központja, ennek a szíve. Hát én nem látom ezt a szívet, nem látom a párbeszédet, és nem látom a demokráciát. Az emberek munka körülményei párbeszéd alapján lehet meghatározni. Ilyen szinten lenézik a felelősök ezt az egész problémát, ez számomra egyáltalán rendkívül bosszantó, és ez engem nagyon idegesít. Azt gondolom, hogy a mi szakbizottságunk feladata az lenne, hogy egy nyilatkozatot adjunk ki, amely arról szól, hogy az európai eh, tolmácsokat, eh, az Európai Parlament tolmácsait nem lehet így kezelni a felelős szervek részéről. Ami pedig a konkrét vita témánkat illeti, ezzel kapcsolatban is lenne néhány megjegyzésem. Egy nagyon összetett kérdésről van szó, és nagyon józanul kell megközelítenünk ezt a kérdést. Egy dolog azonban mindenképpen fontos, az integráció, asszimiláció nélkül, ez utópia az én véleményem szerint. Milyen képzési intézkedéseket kellene bevezetni mind a két oldalon ahhoz, hogy az integráció jobban működhessen. Néha nem tudjuk, hogy a migránsok egyáltalán asszimilálódni akarnak-e, vagy nem. Lehet, hogy nem is akarnak. Lehet, hogy teljesen más okokból jönnek Európába. Elhangzott, hogy az európaiak fele negatívan reagál a migrációs kérdésekre. Gondolkodtak-e már azon, és ez a kérdésem, hogy talán a helyszínen kellene segíteni, mégpedig a problémák forrásánál, gyökerénél, ott kell az infrastruktúrát felépíteni, az útakat, az óvodákat, stb. Az oktatást kell erősíteni. És egyéb ágazatokat. Talán ez lenne a megfelelő út. Minden, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy segítsünk az ott élőknek, ott a helyszínen, hogy ott maradhassanak, békében élhessenek. Hogy veszély nélkül élhessenek. Ez számomra nagyon fontos. Én úgy látom, hogy a migrációs politika nem mutat sikereket, tehát valóban józan és fontos intézkedésre van szükség ezen a területen. E, július 1-én Merkel asszony a migráció témájában egy új e, programot fog bemutatni. Ez jó dolog, e, de ahogy már mondtam, főleg a migrációs országokat kell, tehát kibocsátó országokat kell megtalálnunk. Jongérius asszony, köszönöm szépen, köszönöm szépen a prezentációt, köszönöm szépen a jelentést. Úgy tűnik, mintha az lenne az üzenet, hogy ó Jézusom, eh, válság van a migráció körül, de a jelentés legalább felmutatja, hogy mit lehet tenni, mit lehet jobban csinálni, mit lehet javítani a megközelítésen. McIntyre asszony elmondta, hogy ő nem volt tudatában az összes alapnak, ezek létezésének. Ezt mondhatom, hogy ez rám is vonatkozik. A titkárságnak tennék föl egy kérdést ez az EMI front, az Európai Bizottság melyik bizottsága foglalkozik ezzel az alappal? Szerintem ezzel itt, erről még soha nem beszéltünk a foglalkoztatási bizottságban. Libe, a Libe, jó, jó, jó. Akkor talán ez is egy példa arra, hogy nem annyira jól koordináltak a fellépések a mi részünkről. Én azt szeretném elmondani, ez egy kérdés, hiszen nagyon sok probléma, amit ön említett, ezek tagállamok előtt álló kihívások. És azt gondolom, hogy hogyan lehet a tagállam, az, azon kell gondolkodnunk, hogy tagállami szinten hogyan tudjuk a párbeszédet erősíteni, szinte hát kiprovokálni? Én holland képviselő vagyok. Szerintem rossz döntést hoztunk, idézőjelben, félelemtől vezérelve, és a düh, a társadalomban uralkodó dühtől vezérelve is, ami a migránsokra vonatkozó programokat illeti, Azt mondjuk, hogy többet nem koncentrálunk semmilyen poliszivel kifejezetten a migránsokra. Persze az fontos, hogy az írás-olvasás képességük meglegyen az embereknek, de nem ezeket a programokat sem külön migránsokra hozzuk létre. nehogy bosszantsunk valakit azzal, hogy migránsokra vonatkozó külön eh, programjaink vannak. Ez eh, szerintem egy ilyen spirált eh, indít be. Kérdezem, hogy önöknek vannak-e arra vonatkozó terveik, hogy ezt a vitát tagállami szintre vigyék, akár ezzel a jelentéssel, vagy vannak-e javaslataik arra vonatkozóan, hogy hogy lehetne nemzeti szinten fellépést ösztönözni. A másik dolog az alapok koordinációja. Én értem, amit ön mond, Nagyon sok szervezet van itt, amely részt vesz, több mint 400 szervezet, de a másik oldalon azt gondolom, hogy ha valóban integrálni akarjuk a migránsokat a társadalomban, akkor a legjobb helyi szinten kezdeni, eh, ahogy a kollégám is említette a példát. Mondjuk a helyi üzleti vállalkozók közösségét lenne érdemes meggyőzni arról, hogy például a migránsok képzésében vegyenek részt. Tehát jobb koordinációra van szükség, ez fontos persze, de most már nem top-down szinten kellene szervezni az integrációt, Kérdés, hogy ez a legsikeresebb módja-e e, annak, vagy esetleg jó lenne megpróbálni bottom-up megközelítéssel? Hiszen sokan önkéntesek is dolgoznak ebben a különböző országokban. Nem merül-e fel az a kockázat, hogyha azt mondjuk, hogy 500-600, ez túl sok, nagy szervezeteket, kreálunk ezekből, de aztán azok meg már nem végzik el rendesen a munkát. Köszönöm szépen! Nekem is lenne egy kérdésem, ami összefügg Angérius asszony kérdésével. Az a, a felfele vagy lefele irányuló integráció, hogy egyszerűbben fogalmazzak. Ez itt ugye a Foglalkoztatási Bizottság, és a Foglalkoztatási Bizottságnak hatalmas felelőssége van többi bizottsággal együtt arra vonatkozóan, hogy konkrétan megmutassa, hogy melyek a lehetséges utak, és hogy megoldjunk, megoldjunk bizonyos problémákat, amelyek felmerülnek a tagállamokban, és amelyek az integrációval vagy az integráció hiányával függnek össze. Most rátérnék Svédországra, a 10 milliós lakosságra 1 millió menekült jut, Kérdés, hogy ez hogyan alakítja majd az életet Svédországban. A hatóságok és a, a politikai szint közös álláspontra jutottak. Találni kell olyan megoldást, amely nem öt hónapra vagy öt évre oldja meg a problémát, hanem valóban integrációról van szó, erre van szükség. E, széles körű politikai konszenzus alakult ki Svédországban, és az integráció nagy része arról szól, hogy hogy az embereket, akik a világ más részeiről érkeznek Svédországba, a munkaerőpiacra integráljuk. A szociális partnerek közötti megállapodások lehetővé teszik azt, hogy ezek a menekültek, anélkül, hogy svédül tudnának, elkezdhessék a munkát, és munkavállalókkal kapcsolatba kerüljenek, és ezzel egy időben elméleti és gyakorlati képzést is kapjanak, illetve nyelvi képzéssel is vegyenek részt. A szociális partnerek Svédországban munkaadók és munkavállalók, ugye, megállapodtak abban, hogy ezt együtt fogják kezelni, Természetesen a politikai szint és a kormány is kiveszi részét ebből, de a szociális partnerek azok, akik eldöntötték, hogy hogyan integrálják a menekülteket, a hosszú távú integrációt hogyan biztosítsák a svéd munkaerőpiacra való integrációval. Ez persze bonyolult, és egyes területeken, egyes ágazatokban az ország egyes részein a működik, de vannak nagy problémák is. Azt gondolom, hogy konkrét intézkedésekre van szükség. Remélem, hogy lesznek olyan eredmények Svédországban, amelyeket más tagállamoknak is, mint jó példát át tudunk adni. Olyan sokat beszélünk az integráció módjáról, és vérzik a szívünk, vagy ez egyik oldalon, vagy rasszisták vannak a másik oldalon, ez előfordul, de nagyon-nagyon praktikusnak, gyakorlatiasnak kellene, kellene lenni, kevesebbet beszélni és többet cselekedni. Azt gondolom, hogy a szociális partnerek Svédországban és talán más tagállamokban is találtak erre megoldást, hogyha valaki dolgozik, az jó. Az jó a gyerekeknek is, ha látják, hogy a szülők dolgoznak, és az a háztartáson kívül van feladatuk, hogy megtanulják a nyelvet, mégpedig gyakorlati környezetben, és pénzt keresnek. Ez a méltóságukban, méltóságukhoz nagyban hozzájárul, és egyszerűen helyzetbe hozza az embereket. Különböző módokon lehet a e, dolgot kezelni, a problémát kezelni. A menekültek integrációja, erről nem mondhatjuk azt, hogy hogy ezt majd egyszer lezárjuk. Soha nem fogjuk azt mondani három év múlva, öt év múlva, hogy na, most ez sikerült, lezártuk. Mindemellett a kérdésem az, hogy van e gyakorlati javaslatok arra vonatkozóan, hogy melyek azok a lépések, amelyeket javasolnak, egy, egy feladatlista a tagállamok között és a különböző eh, helyzetek között persze vannak nagy különbségek, de, de van-e valami konkrét eh, lista, amit akár melyik közösségnek, településnek, tagállamnak át lehet adni ahhoz, hogy tudják, hogy mire építsék a fellépésüket. Vannak olyan tagállamok az Európai Unióban, amelyeknek sikerült kis, kisebb dimenzióban, vagy akár nagyobb dimenzióban is sikerült eredményeket elérni esetleg meg lehet-e osztani az ő tapasztalatukat, mit csináltak, milyen változásokat vezettek be. És gyakorlatias eredményekre van szükség, de nyitottnak kell lenni. Nyilván minden tagállamban megvannak a saját megoldások. Tessék, Ivanova asszony, öné a szó. Indeed, but very interesting. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon-nagyon érdekesek ezek a kérdések. Köszönöm szépen az észrevételeiket, kérdéseiket már előre is és ahhoz kapcsolódnék, amit az imént mondott, az integráció egy nagyon hosszú és nehéz folyamat, évekig tart, amíg valaki alkalmazkodik az új környezethez, integrálódik. Éppen ezért nem külön jelentést készítettünk erről, bár ez volt eredetileg a szándékunk, egy jelentést akartunk írni, de aztán arra kellett jutnunk, hogy jelenleg annyira korlátozott az adat adatok mennyisége és minősége, hogy első lépésként talán több értelme lenne egy általános felmérésnek, vagy feltérképezésnek, utána pedig kell egy gyakorlati listát létrehozni, majd ezt még nem tudjuk megtenni, tehát hogy milyen feladatai, konkrét feladataink vannak. Először tehát meg kell értenünk, hogy mi vesz körül minket, hogy néz ki ez a jelenség, és ezután meg tudjuk érteni, hogy mik a kihívások, illetve hogy egyáltalán elkezdődjön egy közvita, ez lenne a cél. Jonger, Jongerius asszony említette ezt, hogy tagállami szinten kell közvitát kialakítani. Nagyon fontos az, hogy a tagállami parlamenteknek is legyen beleszólás ebbe a közvitába, hogyha meghívnak minket, természetesen bárhova elmegyünk, mi is. Ez nem egy EU-s szakpolitika, helyi, regionális szinten történnek a különböző lépések, döntések. Itt foganatosítanak intézkedéseket, úgyhogy a helyiek véleménye nagyon fontos. a asszony kérdésére térnék vissza, teljes mértékben egyetértek önnel. Ez egy nyilvánvaló példa arra vonatkozóan, hogy milyen kihívásaink vannak. Nagyon fontos az egyenlő jogok kérdése, illetve a diszkrimináció ellenesség, illetve hát mindenképpen meg kell fékezni a gyűlölet bűncselekményeket, illetve az ezzel kapcsolatos egyéb jelenségeket is. Nézzük a finanszírozást. Ez is egy, egy elég egyértelmű kihívás, hogyha az ember nem tudja, hogy mennyi pénzre van szüksége, akkor ezt nehéz felbecsülni, és így elég nehéz eredményt is elérni. elérni. Persze mindig mindenki mindenre több pénzt szeretne, de hogyha nem tudjuk ezt számosítani, nem tudjuk, hogy milyen irányba haladunk egyáltalán, akkor valószínű, hogy kudarcba fullad a kísérlet. Tehát jobban kell tudni koordinálni, illetve mindenképpen reklámozni kell ezeket az alapokat kiegészítő vagy egyéb intézkedések, említettem a briefing papert, a képzést, oktatást, minél hamarabb kezdődik a képzés, oktatás annál jobb, aztán nyelvoktatás, a nők integrálása, a vállalkozói képzés, ezek mind nagyon fontosak. Elnök azt említette, hogy önöknél máshogy kezdődött a dolog, először a munka, és utána a munkán keresztül, vagy a munka által tanulják meg ezek a személyek magát a nyelvet. Végül is erről a tagállam dönt, a lényeg az, hogy a bevált gyakorlatot sikerüljön el, tej, elterjeszteni valahogyan. Ez a lényeg, így tudunk egymástól ugyanis tanulni. Sajnos adatunk nagyon kevés van. Föltette a kérdést, hogy milyen erőfeszítéseink vannak a nők integrálására valójában nincsen lebontásunk, bármilyen csoportra kérdezhetett, rákérdezhetett volna, de nem igazán van erre vonatkozó lebontás az adatokban, nem tudok erre válaszolni. De hát ez egy elég ez egy elég lassú folyamat, úgyhogy elképzelhető, hogy a későbbiekben még lesz erről adatunk. Egyéb észrevételek az integrációról, említették a kollégák, hogy ez egy két oldalú folyamat, erre utalunk a jelentésben is. Az, az integrációs folyamatban két oldalról beszélünk, az egyik az egyik oldal befogadja az integrálandó személyt, a másik személy pedig szeretne integrálódni. Általában, ha a migrációról beszélünk, nos, ebben a briefing paperben az integráció csak egy része a migrációs jelenségnek, ezt elég világosan lefektetjük a bevezetőnkben az integráció az egész migrációs jelenségnek az utolsó lépcsője. De ez egy elég bonyolult folyamat. A fölfelé vagy lefelé történő integráció témája a következő. Provokatív volt a kérdés egy kicsit, de örömmel válaszolok rá. Ajánlásokat nem fogalmazunk meg, nem mondjuk azt, hogy ezt vagy azt így vagy úgy kéne csinálni, mert eh, egész egyszerűen nincs elég adatunk arra, hogy ezt meg tudjuk tenni, de nagyon fontos az, hogy jobb koordinációt érjünk el. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy harmonizálni kéne bármit is, vagy eh, egy közös eh, európai politikát kéne kialakítani, nem. Azt, azt akarjuk ezzel mondani, hogy az átfedéseket kell elkerülni, Tudnunk kell, hogy milyen alapok léteznek, milyen finanszírozások állnak rendelkezésre. Tudni kell, hogy mit, mivel lehet finanszírozni, hogy ez európai szintű, tagállami szintű, vagy lokális, helyi szintű finanszírozás. Tehát a költségeinket kéne racionalizálni. Én nem mondanám, nem kvalifikálnám a dolgokat, nem minősíteném, hogy felfelé vagy lefelé történik. Az integráció nem erről van szó, magát a keretet, a kontextust kell megérteni, és a lényeg az, hogy ne legyenek átfedések, tehát hatékonynak kell lennünk. Még egy dolog, elnök asszony, reagálnék arra, amit ön mondott, ez nem jelentés valójában, nincsenek ajánlásaink, de és ez de arra megy ki ez az egész játék, hogy az integrációt erősítsük, hogy a migránsok Európába jönnek, meg kell tanulni a nyelvet, integrálódnak, és az, az lenne a cél, hogy aztán a munkaerőpiacon elhelyezkedjenek. Végezetül hadd mondjam azt, hogy, és ez még nem ígéret, mert túlságosan korai ez az időpont, de hogyha ha egy másik adétet is készítünk, akkor az egyik ajánlás az lehet, amit ön mondott, beszéljünk kevesebbet, de tegyünk többet. Ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni, és köszönöm a kérdésüket, kérdéseiket, illetve köszönöm az érdeklődést. Elnök, köszönöm szépen, hogy ellátogatott ide, köszönöm, hogy részt vett ezen a vitán, és eh, számítunk önre a jövőben is. Köszönöm. Most pedig szavazás következik, mégpedig 10 órakor, úgyhogy 6 percet fogunk várni, addig talán több kolléga megérkezik. Most 5 percig mindenki arról beszélget, amitről szeretne. Okay, friends, we shall vote, although we are not that many. Túl sokan ugyan nem vagyunk. A többiek, akik tagjai a szakbizottságnak, de nem jöttek el, ők nyilván mással vannak elfoglalva. A pán-európai személyes nyugdíjtermékek kérdéséről fogunk szavazni. 25-ös módosító az első, mellette ki van, ellene tartózkodók elutasítva. 26-os módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 170-es módosító, ez okafogyottá vált. 171-es módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 172-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 173-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 174-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 175-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 176-os mellette ellene tartózkodók mit tegyünk, ez okafogyottá vált. Tudják, mit ellenőrizzük? Ellenőrizni fogjuk. 176-osról szavazunk. Eh. Okay, the vote is open. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. És még egy dolgot tudunk, valakinek nincs itt a szavazókártyája, de lesz egy plusz mellette támogató szavazat. Következik a 178-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 179 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 180-as mellette ellene. Nem, erről szavazunk, ellenőrizni fogjuk, tehát 180-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk elnézést. Hirtelen nem jutott eszembe. 181-es következik mellette. Ellene. Tartózkodók. Szerintem ezt is ellenőrizni kell. 181-esről fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. And the vote Lezárom a szavazást. 23-3 arányban elfogadtuk. 182-es mellette. Nem, ez okafogyottá vált. Akkor a 180. Hát, 5-ös. Nem, az is okafogyottá vált. 186-os is okafogyottá vált. 187-es következik, mellette ki van? Ellenem tartózkodók elutasítva. 188-as is okafogyott, 189 is, is okafogyott, 199 91 es is, következik a 192-es. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nézzük, hány válik most okafogyottá. 1, 2, 3. Következik a 196-os, mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. Megint okafogyottá válik néhány. A 200-asig, a 200-asról szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 201 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 202 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 203 okafogyottá vált, 204-es következik mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Nem, a 204 es fogjuk ellenőrizni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-17 arányban. Következik a 205-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 206-os következik, nem, ez okafogyottá vált, a 207-es is, 208-as is, 210-ről szavazunk mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 211-es okafogyott, 212 következik mellette, ellene. Ellenőrizzük a 212-t, megnyitom a szavazást. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 21-18 arányban. 213-as következik. Erről szavazni kell. Mellette ellene. Ellenőrizni fogjuk, a 213-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 18-21 arányban. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodók Elfogadtuk. 219-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 223-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 224 nem ez okafogyottá válik. 225 mellette. Mellette, tehát 225 ellene tartózkodók elutasítva. 226 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 227 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 228-229 okafogyottá válnak, jön a 230, mellette, ellenem. Erről szavazni fogunk, a 230-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk 14-23 arányban. 231-es, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 232, 233-mal együtt, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 234-es, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 235 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 236-os, mellette, ellene, tartózkodók. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük, 236-osról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 8-18 arányban. 237-es és 238-as együtt, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 239 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 240-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 241 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hogy mondja? Semmi? Jó. Akkor 244 következik. 244-es mellett ellene ellenőrizni fogjuk, a 244-esről szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-18 arányban. os következik mellette. Ellene. Tartózkodók ezt ellenőriznünk kell, 246-osról szavazunk. Lezárom a szavazást a 246-osról, 20-18 elemmel elfogadtuk. 248-as következik mellette, ellene, nem. A 248-ast is meg kell ismételni, tehát erről szavazunk 248-as. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 21-18 arányban elfogadtuk. 249-es következik mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 250 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 251 mellettem, ellenem, ellenőrizzük le a 251-est. Lezárom a szavazást, elfogadtuk 23 13 ellenében. 252 és 2... Nem, nem, mondja az elnök, nem. Kettőtvenkettő mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 253 fogyottá vált, nem, szavazunk rá róla. 253 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 254 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. A 255 okafogyottá válik. 260-as vagy nem, kérdi az elnök. Yes. We go to amendment 260. Those in favor. 260 mellettem, ellenem, tartózkodással utasítva. Ellenőrizzük ezt le a 260-asról, megnyitom a szavazást. The vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-17 ellenében. 261 okafogyottá vált. 260 nem. 262-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. Jó, ellenőrizzük le a 262-esről, megnyitom a szavazást. And now it is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 263-as okafogyottá vált. C kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 272-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 274 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 278 mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 280 mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. 281 mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. 283-as mellettem ellenem ellenőrizzük le a 283-asot. Megnyitom a szavazást. And the vote is soon closed. Now it's closed. Lezárom a szavazást. 20-19 ellenében elfogadtuk. 10-es módosító mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Ellenőrizzük le a tízest. Megnyitom a szavazást. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 2.8, nem, nem, nem, mondja az elnök. 286 mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 289 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 290 mellette ellene tartózkodás. Azt mondanám, hogy elfogadtuk. 12-es módosító okafogyottá vált. 13-as mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 291 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 279 mellettem, 97 mellette, ellenem, elfogadtuk. A 297-esről ellenőrző szavazást nyitok meg, melyet lezárok. Elfogadtuk. háromszázas módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 301 és mellettem ellene tartózkodás utasítva, 302-es mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 303-as okafogyott, 304 mellettem ellene tartózkodás elutasítva. 305 mellettem ellene tartózkodás elutasítva. 306 mellette, ellenem, tartózkodás. Ezt le kell ellenőriznünk. And the vote is now closed and it's carried. Lezárom a szavazást, 36-2 ellenében elfogadtuk. 307-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 308 mellettem, ellenem, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 309 fogyottá vált. 310 mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. Három tizenegy mellettem. Nem ez akkor fogyottá volt. Tehát 312-es mellettem. Ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3.15 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 3.16 és 17 okafogyottá vált. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum, A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum. Mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 363-as mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 364 mellettem, ellene elutasítva. 366 mellettem, ellene elutasítva. 367 mellette ellene elutasítva. 370 mellettem, ellenem, tartózkodás utasítva. 372 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 373 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 375 mellettem, mellettem, ellenem, a 375-ösről ellenőrző szavazást nyitok meg, melyet lezárok. 24-14 ellenében elfogadtuk. Na hova is megyünk? 376 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 377 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 380 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 394-es mellettem ellenem tartózkodás elfogadottnak tűnhetett bár, olybá, de inkább ellenőrző szavazást nyissunk meg róla. Lezárom ezt a szavazást, az ellenőrzőt. Elfogadtuk 27-12 ellenében. 396 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Ellenőrizzük le ezt is a 396-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 397-es mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 401-es mellette, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 404-es mellette ellene A 404-est ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-17 ellenében elutasítva. 405 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 406 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. A 406-ról szavazzunk elektronikusan, megnyitom a szavazást, melyet lezárunk, elutasítva. 19-17 ellenében. 407 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 408 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 409 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 410 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 411 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 412-es mellette. ellene tartózkodás elutasítva. 4.13 mellette ellenem tartózkodás. Ellenőrizzük le a 413-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 417 mellettem, ellenem, tartózkodás adótosítva, 418 okafogyottá vált, 419 mellettem, ellene, tartózkodás adótosítva, 420 mellette, ellene, ellenőrizzük le a 420-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az SND részéről egyel többen szavaztak. Huszonegy, 19 ellenében elfogadtuk. Négy, 22 mellettem, ellenem, tartózkodás. Hát itt is le kell ellenőriznünk. Meg is nyitom rögvest az ellenőrző szavazást a 4.22-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, egy szavazat különbséggel, de elfogadtuk. 4 23 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 424 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva, 425 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva, 426 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva, 427 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 4.28 okafogyottá vált. Tehát rögböst a 4.29-ről szavazunk mellettem. Ellenem tartózkodott a valaki, elfogadtuk. 4.30 és 31-ről együtt szavazunk mellettük, ellenük tartózkodott az ügyükben valaki, elfogadtuk. 432-es mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellettem ellene elfogadtuk. 4.33 okafogyottá vált. 4.30 nem, mondja az elnök, nem, mégsem sőt a következő is okafogyott vált, tehát 4.35, erről szavazunk. Ki támogatja a 4.35-öt? Ki van ellenem? Ki tartózkodott? Ellenőrizzük le a 4.35-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-es módosító mellette ellenem tartózkodás. Ezt le kell ellenőriznünk, elnézést. Megnyitom a szavazást a 19-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 20-as és a 437-es ezekről együtt szavazunk, nem, mégsem nem, csak a 20-asról mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 437-es okafogyottá vált a következő is, ilyen módon egyből a 439-esről szavazunk mellette. Ellenem tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum, mellettem, ellenem, tartoskodás, elfogadtuk. 448 mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 22-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Nem, a 448-at elfogadtuk, az okafogyottá vált. A 22-es módosítóhoz egy mínuszt rendelt a, rendeltek, ugye? Tehát a 22-est elfogadtuk, mondja az elnök, ezt mind az elnök mondja persze. A 448-asat elutasítottuk, a 22-eset viszont támogattuk, ezt elfogadtuk, ezt tisztába akartam tenni. Tisztázni akartam. 4, 52. Mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 453. 453 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, 453. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 23 szavazattal. 455 a következő mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. hatvan mellette, ellene, elutasítva, egy mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Tizennyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 469. Nem. 479. 479 mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 479-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és elutasítottuk. Négy hetvennyolc mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elutasítottuk. Ellenőrizzük a 478-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 22-en voltak mellene, mellette. 481 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 24-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítva, megint csak. 482. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Szerintem elutasítottuk. De jobb lenne ellenőrizni. 482. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 22-en voltak mellette. 483 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 484 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 484 mellette. Nem, 484, mondja az elnök még egyszer, de nem az következik. És ezt jelzik a képviselők. A 484-ről már szavaztunk. 485 következik mellette. Ellene. Tartózkodás Szerintem ezt ellenőriznünk kell. 485-ről megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 20 szavazattal. 486 oka fogyott. 487 következik. Mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 488 okafogyott, következik a 489 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Következik a 490-es mellette, ellene, tartózkodás, Szerintem elfogadtuk. 491 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 492 mellette ellene tartózkodás, 492-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 21 szavazattal. 493. Megnyitom a szavazást, illetve mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 495. Oka fogyott. 494 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 496 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 497 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 498 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 499 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 500 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 501 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 502 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 503-as ez ugyanaz? Nem. 503-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 504 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 505 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 506 506 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 507 fogyott, 508 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 509 fogyott, 510-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 511 már okafogyott. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as, nem, ellenőrizzük a 29-es, 29-es, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 21-en vannak mellette. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2-es módosítás mellette ellene, akkor ellenőrizzük a kettes módosítást, akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk 25 szavazattal. 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellette nem emelik a kezüket. Elfogadtuk. Hármas mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a hármast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk két szavazattal. Két szavazat többsége. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk négyes mellette, ellene, ellenőrizzük a négyest, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 23-an szavaztak mellette. 38-as, második rész mellette, ellene, ellenőrizzük a 38-ast. Nagyon szoros ugyanis az eredmény. Lezárom a szavazást, nem? Még nem? And it's carried by two votes. Lezárom a szavazást, két szavazat többséggel elfogadtuk. Ötös módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 41-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 41-est, nem, a 42-est, Lezárom a szavazást. Elutasítva. 44-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 45-ös mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, 46-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 47-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 47-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 24-en szavaztak mellette. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 51-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 52-es, 53-as, és nem, 52-53 együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 54-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 56 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 57, 58 mellette, ellene, ellene tartózkodás, 59-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 60-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 61 mellette, ellene, ellenőrizzük a 61-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21-en voltak ellene. 62-es. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. Jó, jó, jó, ellenőrizzük. 63-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva egy szavazat többséggel. 65 és a 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 68 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 69 mellette ellene, illetve nem, ez oka fogyott. Következik a 70-es. Mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 70-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négy szavazat többséggel. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 79-es 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81-es mellette, ellene. Szerintem elutasítottuk. 82-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellette, ellene tartózkodás nem igazán látom. Mondjuk, hogy elfogadtuk. 84-es okafogyott. 85-ös következik, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 86 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 87 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 88 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 89 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 90-es módosítás okafogyott, 91-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a hetest, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 39-en voltak mellette. Nincs elutasítva tehát. Egy kis szünetet kellene tartani, hogyha ilyen sokáig megy a szavazás. 92-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 97-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 99 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 98-as fogyott, 100-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 101-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, es okafogyott, 103-as el, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Amendment 105. 105-ös következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 106-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 107 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk, a 107-esről fogunk szavazni. 107-es tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 108-as következik mellette. Ellene Szerintem ezt is ellenőriznünk kéne, mert annyira közel volt. Megnyitom a szavazást a 108-asról. The vote is open on 108. 108-as, tehát lezárom a szavazást. Egy szavazaton múlt, de elfogadtuk. 109-es következik. Mellette ellene. Erről is szavazzunk gépi úton. Megnyitom a szavazást. 109-es. It's still open. Még mindig lehet szavazni. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. De két szavazatom volt. 110-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. G kompromisszum mellette ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk. G kompromisszumról szavazunk tehát. Megnyitom a szavazást. Mindjárt lezárom a szavazást, lezártam a szavazást, elfogadtuk 22-16 arányban. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 114-es következik mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. 115-ös mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 116-os mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 117-es mellette ellene tartózkodok, elutasítva. Jó, ellenőrizzük. 117-esről fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. 117-es. Elfogadtuk, három szavazaton múlt. Következik az ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 119-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 121-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 122. 123 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 126-os, két részben, első rész. Mellette. Ellene. Nem találják? 126-os módosító, első részéről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 126 második rész mellette. Ellenem. Tartózkodók elutasítva. Jó, ellenőrizzük. A kettest, a második részt. Jó, akkor a 126-os második részéről fogunk szavazni. Gépi úton megnyi, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. es módosító mellette ellene tartózkodók ezt ellenőriznünk kell. 127-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. And now it's closed. Lezárom. Egy szavazatomból, de elfogadtuk. 128 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 129-es mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hetes kompromisszum következik mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kérem, csendesedjenek el, miközben itt szavazni próbálunk. Nagyszerű, köszönöm szépen. De később lehet majd beszélgetni. 138-as okolfogyottá elvált, 139-es következik mellette. Ellenem tartózkodók elutasítva. 140-es mellette, ellenem tartózkodók elfogadtuk, 141-es mellette ellene tartózkodok, elutasító. 142-es erről szavaznunk kell, tehát 142-esről mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 143-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 144 és 145 egyben. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 146-os okafogyottá elvált, 147-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ezt ellenőrizni fogjuk. 147-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Három szavazatom volt. Következik a 154-es. 154-es tehát mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 155 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 100 56-os mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Ezt ellenőrizni akarják? Jó, akkor a 156-osról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 6-20 arányban. 157-es következik mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 158, két részben első rész mellette, ellene tartózkodók. Ezt ellenőriznünk kell. A 158-as első részéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-18 arányban. 158-as második része következik mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 68-as preambulum bekezdés, 159-es módosító mellette, ellene tartózkodók, elutasító. 160-as módosító, az okafogyottá vált. Következik a 9-es módosító mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 161-es és 162-es egyben. Mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 163-as következik mellette. Ellene tartózkodók. Próbáljuk meg még egyszer. 163 mellette ellene elfogadtuk. 164-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 165-ös mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Következik a 166-os mellette ellene. Tartózkodok. Ezt nem látni egyértelműen. 166-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk, egy szavazaton múlt. 167-es következik. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 169-es okafogyottá vált, ezért a teljes véleménytervezetről szavazunk annak módosított formájában név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 35-en szavaztak mellette, négyen ellenem volt, két tartózkodónk. Köszönet. Köszönet a jelentéstevőnek. Okay, uh, then uh, we are going to have the economic... Most egy gazdasági párbeszédre kerül sor. Egy Ample Econ együttes vita következik, tehát gazdasági párbeszéd és eszmecsere a 2008-as európai szemeszterről és az ország specifikus ajánlásokról. Itt lesz körünkben Valdis Dombrovskis úr, biztos úr, illetve a foglalkoztatásért, szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos Tyson asszony. Moszkovisz úr pedig sajnálattal üzeni, hogy nem tudott eljönni más elkötelezettségé miatt. Ő nem fog ma részt venni ezen a gazdasági párbeszéden.